kész arra, hogy ezen erőfeszítéseket támogassa, és az Európai Parlamenttel és valamennyi részvevővel együttműködjön. Köszönöm. Grazie, commissario. Köszönöm, biztos úr. Ezzel lezárom a vitát. A szavazásra holnap 11 óra 30 perckor kerül sor. A napirenden szerepel a Ford jelentés az offshore tevékenységek biztonságával kapcsolatosan. A jelentéstevő kapja meg a szót négy percben. Madam President, thank Elnök asszony, köszönöm mindenkinek, aki segített a jelentés elkészítésében a szakbizottságokban dolgozó kollégáknak, illetve a külső környezetvédelmi szervezeteknek. A tengeri kitermelés, az olaj kitermelés 90%-át, a gáz kitermelés 60%-át képviseli, és nagyon fontos szerepet játszik az európai energiabiztonság megőrzésében. A mexikói öbölben előfordult tavalyi katasztrófa számos problémára rávilágít. Az olaj kitermelés nagy része azonban nem EU tengerpartok mentén folyik, nem európai, vagy az EU-hoz tartozó fennhatóság alatt tartozó vizeken. Éppen ezért nagyon fontos, hogy a szomszédos országokra is kiterjedjenek a szabályok, előírások, és ne csak európai előjog legyen az engedélyek kiadása. A jelentésben egyértelmű üzeneteket is megfogalmazunk, egyes pontok még ellentmondásosak, remélem, hogy ezeket tisztázni tudjuk. Minden terület természetesen más és más. Nem minden mély víz veszélyes, és nem minden sekély víz biztonságos. El kell kerülnünk a mexikai öböléhez hasonló katasztrófákat, és mindig is az adott területre konkrétan összpontosító megközelítést kell alkalmazni, nem csak a fúrás során, hanem a létesítmények teljes élettartama során, és ehhez szoros ellenőrzésre és felügyeletre van szükség. Nagyon fontos, hogy a célok során érvényesüljenek a bevált gyakorlatok az információcserét a működtetők és a szabályozók között erősíteni kell, különösen a majdnem bekövetkező katasztrófák vagy balesetekre tekintettel. A biztonság kell, hogy elsőbséget élvezzen, és a különböző biztonsági eljárásokat rendszeresen kell ellenőrizni. Az ellenőröket megfelelően fel kell készíteni a feladatuk ellátására, és globális koordinációra is szükség van annak érdekében, hogy a szakképzett felügyelők hálózata kialakulhasson. Nyilvánvalóan egy szuper felügyeletnek nem lenne különösebb hozzáadott értéke, sőt éppen ellenkező hatást vársz válthat ki a mexikai öbölben előfordult katasztrófát, csak nagyon hosszú idő alatt lehetett elhárítani és a károkat felszámolni. A megfelelő tapasztalatokkal rendelkező szervezeteknek nyilván kell tartaniuk az összes állami, illetve magántulajdonban lévő létesítményt, felszerelést természetesen a, ezek a szervezetek tevékenysége nem terjedhet ki minden felügyeleti tevékenységre. A pénzügyi kötelezettségeket másképp is lehet teljesíteni, például kölcsönös biztosítási alapokat lehet létrehozni, ezekre már vannak példák, és tudjuk, hogy az üzemeltetők nem kívül vásárolják meg a biztosításokat. Lehetővé kell tenni azt is, hogy a kisebb létesítmények vagy üzemeltetők is hozzájuthassanak ilyen lehetőségekhez. A sarki kitermelés az 1920-as évekre nyúlik vissza. Nagyon fontosnak tartom, hogy minden területen a konkrét kockázatokat kell értékelni,

gondolnunk kell a kis és közepes méretű szereplőkre hogy ne kerüljenek hátrányos helyzetbe. köszönöm szépen! Köszönöm. Flasikova asszony kap szót. Köszönöm szépen, elnök asszony, tisztelt biztos úr. A belföldi kőolaj és földgáz szállítások nagyon fontosak, mert az energiaellátás biztonságát adják az Európai Unióban. Nagyon sok ilyen szállítást offshore területekről nyernek, és ezek a területek nem oszlanak el egyenletesen. Ez a tevékenység az EU ellenőrzése alatt álló felségvizeken zajlik. Az a Deepwater Horizon katasztrófáját már említették. Éppen ezért fontos, hogy újra foglalkozunk biztonsági kérdésekkel, hiszen a vállalatoknak is erre kell fordulniuk, akik ezen a területen tevékenykednek. Nem csupán a személyzetnek kell biztonságban éreznie magát, intézkedéseket kell foganatosítani, amelyek védenek a katasztrófektól. Az a véleményem, hogy az ellenőrzés megfelelő. Az anyagok környezeti kihatásait kell felügyelni, hogy a biztonságot és a környezetet ne veszélyeztessük. Köszönöm. Elnök, köszönöm. Tikao képviselőasszony kap szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Biztos úr. Meg kell mondanom, hogy a tengerparti kitermelésnek igen komoly hatása lehet más tagállamok, szomszédos tagállamokra nézve is, tehát egységes kritériumokat kell alkalmazni a biztonság területén. Minden érdekeltnek tiszteletben kell tartani a magas szintű biztonságot, és lehetőleg egyszerű jogi kereteket kell alkalmazni a feltárás és a fúrás területén a legkorszerűbb technikákat kell alkalmazni. A tagállamoknak és a bizottságnak biztosítani kell, hogy az engedélyezés megfelelő pénzügyi eszközök mellett valósuljanak meg, és ezeket könnyen lehessen mobilizálni az esetleges környezeti károk vagy társadalmi károk felszámolására. Mielőtt engedélyezzük a tengerparti kitermelést, nagyon fontos, hogy környezeti hatástanulmányok készüljenek. Köszönöm. Figereidó asszony kap szót. E Köszönöm szépen, elnök asszony. A tapasztalatok, illetve sok baleset arra hívják fel a figyelmünket, hogy a tengeri olaj- és gázipari tevékenységek nem folytatódhatnak az eddigi mederben. Célul kell kitűznünk, hogy szabályozzuk, biztonságosá tegyük ezeket a tevékenységeket, és a kitermelést végzők meg kell, hogy feleljenek az előírásoknak a környéken lakók életére óriási hatással jár egy-egy ilyen baleset, tehát ezért is nagyon fontos, hogy a szabályokat ne sértsék meg a kitermelés során, és hogy nagyon szigorúan érvényt szerezzenek az előírásoknak, hogy a magánérdekeltségek ne sértsék meg a biztonsági előírásokat. Erre hívom fel az Európai Bizottság figyelmét. Köszönöm. Rivelszi úr kap szót, tessék. Köszönöm, elnök asszony. Köszönetet mondok Ford asszonynak a végzett munkáért. Szeretném kiemelni, hogy a zöldek frakciója egy alternatív állásfoglalást nyújtott be egy kulcs elemmel, mely az érzékeny területek, különösen az északi sark védelmét tartalmazza. Tehát az engedélyezési engedélyezés esetén például láthattuk, hogy a golf az öbölben ö, bekövetkezett katasztrófánál is visszafordíthatatlan károk keletkeztek. Éppen ezért felvetődik a kérdés, hogy ki fogja mindezt megtisztítani baleset esetén, hiszen itt nem egy exkluzív gazdasági zónáról van szó, hanem ez egy egyetemes helyszín. Szeretném felhívni a figyelmét kollégáimnak több pontra, először is az ellenőrzésre. Valóban meg kell erősíteni az ellenőrzést, de jó lenne, ha ez az ellenőrzés európai szintű lenne, és hogyha a tengerbiztonsági ügynökség végezni ezt az ellenőrzést. a felelősséget kell jól meghatározni. A 116-os módosító értelmében komp komplet felelősségre van szükség a koaláltársaságok részéről, plafonérték nélkül. A 46-os módosító a polgári felelősséget határozza meg környezeti, szociális, gazdasági károk esetén garantált pénzügyi kapacitással, egy kötelező biztosítással. Itt gondolok a kis kőolajvállalatokra, hogyha nincs biztosításuk, akkor nem kaphatnak engedélyt tehát nagyon fontosak ezek a pontok. Köszönöm. Elnök, köszönöm. Tajáni biztos úr kap szót, tessék. Presidente, a la suite de l'accident de la... Köszönöm szépen, elnök asszony. A Deepwater a baleset nyomán a mexikói öbölben az Európai Bizottság megkezdte a felülvizsgálatát ezeknek a tevékenységeknek, a gáz, illetve az olajtengeri kitermelésének a felülvizsgálatát. Az, a parlament támogatta az Európai Bizottság célkitűzéseit. Ez is megerősíti, hogy mennyire fontos szabályozni ezt a területet. Hasonló következtetéseket vont le a parlament, mint az Európai Bizottság a bizottság osztja az önök aggájait. Valóban a megelőzésre kell helyezni a hangsúlyt, és megfelelő szabályozásra van szükség. A legjobb gyakorlatokat kell érvényre juttatni európai szinten. A cél az, hogy javaslataink konkrét, reális elemekre épüljenek. A tengeri gáz és olajkitermelés Európa energiaellátása szempontjából fontos. Ez egy meghatározó ágazat Európa számára, tehát a kiválóságot kell erősítenünk ezen a területen. Előre kell lépnünk a biztonság területén. Sosem szabad, hogy az ember hátradőljön, és önelégülten megállapítsa, hogy minden rendben van hatékony intézkedésekre van szükség. Fokozni kell a tengeri kitermelés biztonságát. A gáz és olajkitermelés felelőssége alapvetően az ágazat kezében kell, hogy maradjon nemzeti szabályozása. Elemzésünk arra is rámutat, hogy az Európai Unió komoly értéket adhat ehhez a tevékenységhez többféle területen az Európai Unió egészét kell, hogy érintse a szabályozás, átláthatóvá kell tenni a tevékenységeket, és meg kell osztani egymással a tapasztalatokat. Megelőzési, illetve vészhelyzeti terveket kell készíteni. Az Európai Unió irányt kell, hogy adjon, irányítani kell, hogy tudja ezt a munkát. Sok lépés történt már is öt pontot szeretnénk kiemelni a tengeri kitermelés szabályozásából. Egyrészt egy hatásvizsgálat indult el, októberben fogadják majd el ennek az eredményét. A jövőben teljes körű megoldást szeretnénk a hiányosságok megszüntetésére életbe léptetni. A cél az, hogy tartósan javuljanak a biztonsági adatok. Minden résztvevő lelkesen reagált erre, és az Európai Bizottság is üdvözölte ezeket a célkitűzéseket. A gáz és olajbalesetek nem ismernek határokat, ezért is fontos, hogy a tengeri kitermelést európai szinten szabályozok, és természetesen a nemzeti hatóságok részvételével a, a G20-as csoport egészében. Az Európai Bizottság a jövőben is szorosan együttműködik majd a parlamenttel, és az ősz során tovább lépünk majd a konkrét szabályozás felé. Köszönöm. Grazie, commissario. La discussione... Köszönöm, biztos úr. A vitát lezárom. Holnap kerül sor a szavazásra 11 óra 30-kor. A renden szerepel Janna Kudákis jelentése női vállalkozók a kis- és középvállalkozások világában címmel megadom a szót a jelentéstevőnek négy percben tessék. As governments face